Good afternoon everybody and... Jó napot kívánok, és üdvözlök mindenkit a bizottsági ülésen. Kezdjük el minél hamarabb, mert nagyon kemény napi rendünk van ma délután, és nagyon kedves vendégeink vannak. Tehát sűrű délután lesz. Nagy örömömre szolgál, hogy üdvözölhetek mindenkit, és az Európai Ombudsman ajánlásaival kezdjük, és pedig az új főtitkár. Szeretném üdvözölni kollégáimat, Ingeborg Gresslét, a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban, és a Júri Szakbizottságtól Pavel Svobodát. Egy közös eszmecsere lesz, hiszen a munka újra dolgozásához ez a három szakbizottság illetékes. Emily O'Reilly pedig eh, eljött hozzánk, az ombudsman, és logisztikai információként szeretném elmondani, hogy a közös eszmecsere minden nyelven, kivéve cseh, finn, észt, litván és portugál. Tehát ezen nyelve kivételével minden eh, nyelven hallható a tolmácsolás. De mielőtt elkezdjük a munkát, a koordinátorok megbeszélésének az eredménye. Ezt a később jelentem be, mert nem akarom itt az együttes ülés idejét rabolni. Tehát utána beszélünk róla. A petíciós bizottság felelős az Európai Ombudsmannal történő kapcsolattartásért. Örülünk ennek, és az évek alatt többször is üdvözölhettük az Ombudsman szakbizottságunkban, és azt a kontextust is értékeljük, amelyben együttműködünk. Most az új főtitkár kinevezéséről szeretnék beszélni, az Európai Bizottság új főtitkáráról van szó. Ez augusztus 31-én történt meg, és emlékeztetnék arra, hogy az Európai Parlament elfogadott egy állásfoglalást a bizottság integritási politikájáról, főleg az Európai Bizottság főtitkárának személyéről, ez pedig április 18-án volt az idén. A petíciós bizottság foglalkozott az ügyjel, napi rendszerességgel, és petíciókkal is foglalkoztunk. Tehát a polgárokat igenis érdekli ez az ügy. És petíciókat is eljuttattak hozzánk. Ebben a kontextusban örülök, hogy vendéglátója lehetek ennek az együttes ülésnek, most pedig szeretném átadni Ingeborg Gresslének a szót, a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság elnökének, hogy meghallgassuk megjegyzését, utána Pável Szvoboda kap szót a jogi szakbizottságtól. De Ingeborg, most tiéd a szó. Köszönöm, kedves Cecilia Wikström, és köszönöm a meghívást is, és köszönöm a kezdeményezést is, hogy sor kerül erre az ülésre. Szeretnék még egyszer emlékeztetni arra, hogy mit kért akkor a parlament, amikor nyilatkoztunk erről az eljárásról. Most ez nem lesz a felszólalásom középpontjában, majd az ombudsman beszél róla. De örülök, hogy a megalapításaink fedik egymást. Mi elsősorban azzal foglalkoztunk, hogy átlátható legyen az új alkalmazottak kinevezése. Másodszorban a bizottság ügyrendjét szeretük volna aktualizálni, és hogy a főtitkár személyét a politikai palettán is rendbe tegyük. Nagyon fontos az, hogy megakadályozzuk, hogy a fontos döntéseket ne megalapozatlanul hozzák. Tehát nagyon fontos az, hogy megfelelően előkészítsék a döntéseket. Időközben már kidolgoztunk egy kérdőívet az európai intézmények vezető pozíciói tekintetében. Tehát ebben az volt, hogy a magas, a vezető posztokat hogyan lehet emberekkel ellátni. És a főtitkár posztját nem írják ki, az összes többi vezető pozíciót kiírják, ezt a státuszt nem. A bizottság az egyetlen olyan intézmény, ahol a fő igazgató verseny kiírás nélkül történik. És 24 főigazgató cserélt helyet, és csak kettőt írtak ki. Véleményünk szerint a jogállamisághoz és az átláthatósághoz az is tartozik, hogy a köztisztviselők is megfelelő módon kerüljenek megválasztásra, és hogy a köztisztviselők kinevezését is megfelelő időben el kell juttatni a európai szervekhez. Nagyon fontos az, hogy ha felszabadul egy státusz, akkor rendes kiírás történjen, és hogy válogassanak a jelentkezők közül, ahogy ez általában szabály szokott lenni. Örülök, hogy Ayala tender asszony is itt van, és remélem, hogy ő is felveszi majd a jelentésében ezt a témát. Köszönöm a szót. Thank you very much. And now Pavel Svoboda. Most szeretném Pavel Svobodát megkérni. Köszönöm szépen, Cecília. Kár, hogy nincs cseh nyelvre tolmácsolás. De hát annyira tökéletes az angol tudása. Igen. Nagy érdeklődéssel olvastam az Európai Ombudsman ajánlásait, és üdvözlöm a lehetőséget, hogy eszmecserét folytathatunk a PETI és a KONT szakbizottságokkal együtt. Nagyon fontosnak tartottam, hiszen az én szakbizottságom felelős a alkalmazottak politikáért, az alkalmazottakért és hasonló jogalkotásért, és rendszeresen foglalkozunk az ilyen személyzeti kérdésekkel. Most nem szeretném az idejüket elrabolni, de van még egy pont, amit mindenképpen szeretnék említeni. Az intézményeknek jobban oda kell figyelni a személyzeti előírásokra, amennyiben a legmagasabb státuszok betöltéséről van szó. Tehát eh, mindenkivel meg kell felelni az átláthatóság és az egyenlő esélyek elvének. Köszönöm szépen, és most pedig örülök, hogy eh, megkérhetem Emily O'Reilly-t, az ombudsmanunkat, hogy mutassa be, hogy milyen ajánlásai vannak, hogyan látja az ombudsman az új főtitkár kinevezését. És ezután pedig átadom a szót a bizottság képviselőjének, a koordinátoroknak, hogy hangot adjanak véleményüknek és így a többi szakbizottság tagjaival is folytathatunk eszmecserét, de először is meghallgatjuk Emilit. Köszönöm, Vixrem asszony, mindenkinek kellemes napot kívánok, kedves tagok! Szeretném megköszönni a meghívást, hogy megtárgyalhatjuk az Európai Bizottság új főtitkárának kinevezését. A Európai Bizottság kinevezési gyakorlatának példaértékűnek kell lennie. Az európai igazgatás és a bizottság megfelel a magas elvárásoknak. És az Európai Bizottságot figyelemmel kísérjük a saját hivatalom részéről is, és a parlament még támogatott. Amikor az Európai Ombudsman díját tavaly átadtuk a jó köztisztviselői magatartásért, akkor nagyon büszke voltam. És várom a jó együttműködés folytatását. De ennek ellenére vannak néha problémák. És a bizottság és a bizottság főtitkárának úgy alakult a helyzet, hogy rengeteg figyelmet kapott az év első felében. És sokan aggódtak a főtitkár kinevezését tekintve. Kettő panaszt kaptam a parlamentből, és ennek utána értünk. A Költségvetés Ellenőrzési Bizottság már foglalkozott az ügyjel, és megvártam a parlamenti vizsgálat végét. És a parlament munkáról megállapíthatom, hogy nagyon alapos munkát végzett, és én semmi esetre sem szerettem volna megkettőzni ezt a munkát. A vizsgálataimat írott kérdésekkel kezdtem, amelyeket elküldtem a bizottságnak. Az egyik ilyen kérdés volt, hogy a bizottság tanult -e ebből az ügyből. A júniusi bizottsági válasz nem reagált erre. Ezután a bizottsági dokumentumok átvizsgálása történt, ez kb. 8 és fél ezer oldalt tanulmányoztunk át, óriási munka volt, és óriási logisztikai erőfeszítésbe került. De szükség volt erre, hogy minden releváns dokumentumot megvizsgáljunk amikor hozzáférést kaptunk az anyagokhoz, akkor kiderült, hogy nagyon kevés anyagot termeltek a kinevezés előtt. Sokkal többet termeltek, dok- dokumentumot termeltek ki. A kinevezés után főleg a parlament igényeire reagáltak. A következőket állapíthatjuk meg. Január 1-én Selmayr úr egy olyan eljárás része lett, amelynek célja az volt, hogy a főtitkári státuszt megkapja. Amikor létrejött ez a státusz, akkor, akkor is be kellett volna tartani a szabályokat, amikor már tudta, hogy őt nevezik majd ki. Tehát az eljárás alá, tehát nem vetette magát az eljárás alá, ez pedig kockázatot jelentett. Amikor Selmayr úr jelentkezett a főtitkár helyettesi posztra, akkor a CCE nevű kinevezési testület előtt volt egy meghallgatás, hogy két jelölt volt erre a státuszra. De a igazából a vezető munkatársakból kellett volna kiválasztani a státuszt betöltő szemét. A harmadik eredmény az új főtitkár kinevezését február 20-án délben jelentették be, és Selmayr urat javasolták erre a pozícióra. Azonban a főtitkár helyettes pozícióját csak később töltötték be. A kinevezési eljárás pedig eh, nem azt a célt szolgálta, hogy betöltsenek egy üres státuszt. Igazából a célja az volt, hogy Selmayr úr megválasztható legyen egy nappal később a főtitkári posztra. És ez az eset pedig nem felett meg az eljárási szabályzatnak. Negyed sorban Talianer úr nyugdíjba vonulása után a szerdai bizottsági ülésen jelentették be a hely megresedését, tehát mesterséges helyzetet teremtettek. A főtitkár pedig korábban bejelentette, hogy nyugdíjba szeretne menni, és normális eljárás is lehetett volna indítani. A bizottság szóvivői szolgálata defenzíven válaszolta a sajtótájékoztatókon is az újságíró kérdéseire. Az esetek, amelyek a kinevezéshez vezettek, nagyon súlyos kérdéseket vetettek fel. De nagyon fontos, hogy itt mindenre figyeljünk, és a demokratikus szabályoknak is megfeleljünk. És igenis, az adminisztrációt is el kell számoltatni. A javaslataim alapján a bizottságnak egy másfajta eljárást kell folytatni a főtitkári poszt betöltésére, mint az egyéb vezető pozíciók betöltésére. A biztosok kollégiumának pedig megfelelő időben kell reagálnia, amennyiben üresedés tapasztalható vezeti pozíciókban. És amennyiben a jövőben főtitkári kinevezés történik, akkor hamarabb és átláthatóbb módon kell intézkedni. A bizottság nem tárgyalt sem a tagállamokkal, sem pártokkal. Öttinger biztos azt javasolta, hogy legyen egy intézmény közi kerekasztal, és ez szeptember 25-én meg is történt. Várom a jelentést erről, várom ennek a folytatását, de az intézmény közi kerekasztal nem hatalmazza fel a bizottságot arra, hogy ne vegye figyelembe az a javaslataimat. Tehát várom december 4-én a vizsgálatok eredményét. Szeretném még egyszer kihangsúlyozni, hogy Szelmájer úr személyét nem vizsgáltuk. Tudtuk, hogy egy elkötelezett európai köztisztviselő, és elnyerte Juncker bizottság elnök bizalmát, nagyon nehéz időkben állt mellette. A bizottság megpróbált jogi magyarázatot adni erre a kinevezési eljárásra. De itt ez a kettős kinevezés igazából túl ment a törvény keretein. De itt nem csak jogi kérdésekről van szó, hiszen uh, igazából negatív imást keltett az Európai Unió irányába, ami sajnálatos. Amennyiben a demokratikus értékeket és normákat nem veszik figyelembe, akkor az európai polgárok elvesztik a bizalmat az Európai Unió iránt. Éppen ezért elkerülendők azok az esetek, amelyek ártanak az Európai Unió hírnevének. Köszönöm figyelmüket. Thank you, Mrs. O'Reilly. Very, very... Köszönöm szépen, O'Reilly asszony. Köszönjük a jó munkát, és a legjobbakat kívánjuk az ön munkatársainak is, hiszen egy hatalmas dokumentumról van szó. Azt gondolom, hogy csak ezt elolvasni is nagyon kemény munka lehetett. Nagyon örülök annak, hogy Susan Panders is itt van az Európai Bizottságtól, és megosztja velünk az ezzel kapcsolatos gondolatait. Köszönöm szépen! Mint ahogyan a korábbi felszólalók is elmondták, az Európai Bizottságnak lehetősége nyílott arra, hogy elmagyarázza többször is a kinevezés körülményeit. Ezt egyébként kérdőívekre mm, adott válaszként idén márciusban és áprilisban is, azután már az Európai Parlament áprilisban elfogadott vonatkozó állásfoglalására válaszként, illetve az ombudsman által benyújtott, júniusban benyújtott kérdésekre való válaszként is. Fontos tehát ezeknek a kérdéseknek a tisztázása, és hát nem is minden tartozik a teljesen nyilvános kérdések közé. Az Európai Parlament két plenáris ülésén márciusban és áprilisban is jelen voltunk, amikor napirenden volt ez a téma, illetve márciusban egy meghallgatásra is sor került a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban mindig is átfogó és megbízható választ adtunk. Ahogyan Ó, Relli asszony is elmondta, Öttinger biztos az egész javaslatot nyomon követte, azért, hogy egy intézmény közi öm, kerekasztal beszélgetés szervezzen a legmagasabb posztok odaítéléséről. Ez szeptemberben meg is történt, politikai szintű és közigazgatási magas szintű vezetők vettek részt ezen. Ebből a szempontból az volt az érdekes, hogy hogyan alkalmazzák a személyzeti szabályzatot a magas posztok betöltéséhez való kiválasztási eljárás során, és hát az európai intézmények számára ez egy iránymutatásként is szolgálhatott. Önök is tudják, hogy egy nyílt, hatékony és független európai közigazgatásra van szükség, ez benne van a szerződésben is, és administratív autonómiája van a közigazgatásban dolgozóknak. Ami a személyzeti ügyeket illeti, az összes intézményt az úgynevezett személyzeti szabályzatban foglaltak kötik, és hát valóban a különböző intézmények is megerősítették a kerekasztal beszélgetés során, hogy a személyzeti szabályzat, illetve a meglévő esetjog megfelelő kereteket biztosít ahhoz, hogy minden tag, minden intézmény az intézmény érdekeit figyelembe vevő módon tudja kiválasztani a legtehetségesebb vezetőit. Ezen a kerekasztal beszélgetésen az is megerősítést nyert, hogy a különböző eljárások, amelyeket az intézmények alkalmaznak, lehetnek különbözőek is, ugyanakkor a gyakorlatban a cél mindig azonos, hogy a lehető legtehetségesebb személyeket választák ki a tapasztalataik és a tudásuk alapján. Amikor az Európai Bizottság ilyen típusú kinevezések esetében döntéseket hoz, ezt mindig a személyzeti szabályzatnak megfelelően teszi, és figyelmembe veszi a vonatkozó esetjogot, illetve a belső eljárási folyamatokat is. Orelli asszonyal egyetértek abban, hogy az ombudsmannal nagyon gyümölcsöző együttműködést tudtunk kialakítani a dokumentumok átvizsgálásánál, és meg is adtuk a hozzáférést az ombudsman számára a lehető legnagyobb mértékben a dokumentumokkal kapcsolatban, és ahogyan Öttinger biztos is elmondta szeptemberben, a bizottság kifejezetten örül annak, hogy ajánlásokat fogalmaznak meg, amelyek a jogszerűséget nem vitatják, és ahogyan Aureli asszony is elmondta, a kiválasztott személyt sem kérdőjelezik meg. A válaszaink kidolgozásakor az ombudsman ajánlásait vesszük figyelembe, és ezeket a meghatározott határidőig el fogjuk küldeni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig következnek a koordinátorok a Koncakbizottság részéről. A néppárt nevében Szárvámá úr következik. Köszönöm szépen, kedves ombudsman asszony, Órelli asszony. Nagyon köszönjük ezt az átfogó jelentést és az ajánlások bemutatását itt a mai napon. Az Európai Parlament nagyon hasonló a végkövetkeztetésekre jutott, és egy ezzel kapcsolatos állásfoglalást is elfogadtunk, ahogyan erről egyébként esett ma már szó. Úgyhogy nagyon jó az, amikor megerősít bennünket ön is. Köszönjük szépen! Ami pedig a következő a lépéseket illeti a folyamatban, nos hát valóban nagyon fontos a nyomonkövetés a bizottság részéről. A bizottsághoz a következő kérdésem lenne, mit és mikor várhatunk konkrétan ebben a tekintetben? Szelmájer úr saját maga nem gondolom, személyesen nem kellene a follow részt vegyen, ugyanakkor a biztosok testülete nagyon erőteljesen fog lépéseket tenni a mi állásfoglalásunk mentén. Sokkal szigorúbb iránymutatásokra van szükség az uniós intézményekben a legmagasabb posztok odaítélésekor. Köszönöm szépen! Köszönöm azt is, hogy nagyon röviden fogalmazott, mert elmondtam, hogy maximum másfél percet tudok adni felszólalási időben, mert valóban nagyon kevés az időnk. Úgyhogy akkor a következő Ayala Sender asszony. Köszönöm szépen. Gracias, señora presidenta, y bienvenida la señora Reilly. Eh, yo, mm, cuando haya intervenido, tendré que marchar un momento. Orelli asszony által elmondottakhoz a következőket eh, fűzném hozzá. Szerettem volna megköszönni először is eh, az erőfeszítéseit, és két kérdésem lenne. Az első az összehasonlíthatóságra vonatkozik, a mi állásfoglalásunk, amely mondjuk, hogy az ön végkövetkeztetései vagy jelentésénél korábbi dátumú, és tehát ezt a két dokumentumot szeretnénk összehasonlítani, hogyan lehet egymás mellett párhuzamosan, de ugyanakkor hozzáadott értékkel dolgozni, tehát melyek a különbségek az ön jelentése és a mi állásfoglalásunk között. Másodszorban pedig egy kicsit sokkolt az, hogy ön szinte kizárólag a főtitkár kinevezésére reagált, ami hát azért itt Brüsszelben, meg már más fővárosokban is elég nagy port kavart a sajtóban, ez a kinevezés, de én azt gondolom, hogy ez csak egy része volt a folyamatnak, ugyanis a főtitkár kinevezése mint tudjuk, nem is voltak szabályok, amelyek erre vonatkoztak, de erről mi se tudtunk. Mindenesetre engem az sokkolt, hogy ugyanekkor nagyon sok igazgatót, főigazgatót neveztek ki, és tektonikai változásokat idéztek elő ezen keresztül az egész Európai Bizottság felépítésében. Tehát itt nem csak egy személyről van szó, úgyhogy ez megint csak azt mutatja, hogy a kinevezések, a szinkronizáció ezekben a kinevezésekben szintén problémás, és itt ebben az esetben nem voltak túl finomak a kinevezésekkel kapcsolatban. Thank you, Ayala. Now, uh... Köszönöm. Az ECR részéről nem látok senkit. Az ALDE, de a GUE részéről De Young. A petíciós bizottság nevében majd szót kap később. Stász úr, Stász úr itt van? Tarant úr van itt. Szerű. Kiváló. Tarant úr öné a szó. Köszönöm, elnök asszony a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságban ugyanerről a dologról beszélünk. Nagy Frigyes egyszer azt mondta, hogyha megtámadhatunk egy területet, gyorsan foglaljuk el, utána majd a jogászok rengeteg okot találnak, hogy miért volt jogunk elfoglalni. Ugyanezt látjuk a Szelmájer esetben is. Igazából a hatalom brutális kimutatása ez. És akkor utána elmagyarázzák, hogy miért teszi lehetővé a személyzeti szabályzat ezt. Tehát itt mindenképpen tanulni kell ebből a leckéből, ha nem, akkor ne csodálkozunk, hogy nem túlságosan szeretnek az európai polgárok minket. És végezetül elnök asszony, hogyha én biztos leszek, ami elméletileg megtörténhet a demokráciában, akkor megígérhetem, hogy Szelmájer úgy végzi a karrierjét, mint az elődei. Köszönöm. A GUE nevében De Jong úr. Örülök, hogy itt van. Régóta nem találkoztunk. Köszönöm, elnök asszony. Az Európai Ombudsmannak szeretném megköszönni a vizsgálatot és a fáradtságos munkát. Martin Selmayr tegnap a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságban járt, és azt mondta, hogy jobb lett volna, hogyha meghív az európai ombudsman, és beszél velem. Igazából mm, kritizálta, hogy nem tette meg. Érdekelne, hogy mi a reakciója erre. Hallottuk Öttinger biztost, és azt mondta, hogy mindegy, hogy hogyan szervezték meg. A főtitkár legfontosabb ismérve, hogy bírja a bizottság elnökének a bizalmát. Tehát itt kíváncsi vagyok, hogy ez mennyire lényeges a jogi szempontok mellett. És a bizottságnak is válaszolnunk kell, és hogyha mi az intézmény közi rendszert komolyan vesszük, és zárt ajtók mögött tárgyalunk, hiszen nagy média hatása volt ennek az ügynek, tehát jobb lenne, hogyha egy kicsit publikusabb lenne a dolog hogy mi zajlik. Tehát, hogy a bizottság és bárki, részt vesz ebben a vitában, egy kicsit átláthatóbban is tehetné. Köszönöm szépen, Denis. Virginie Rozier a Juri nevében. Nagyon szépen köszönöm, Szeszkián, nagyon szépen köszönöm ombudsman asszony, és köszönöm önnek azt az időt, amelyet erre az ügyre, erre a kényes ügyre szánt, és amely meghatározta a 2018-as évet, és amely nem oldodott meg. Meghaladtam az ajánlásait, és valóban arra van szükség, hogy a kinevezési eljárást az Európai Bizottság élire vezető pozícióra felül kell vizsgálni. És eh, ahhoz, hogy eh, oda vezessen ez az eljárás rend, hogy szemeljelült kinevezések eh, kinevezést kap, hát nagyon csavarosnak kell lenni egy ilyen rendszernek. Kérdés, eh, ugye mit szeretnénk elérni? Egy olyan rendszert, amely semleges a kinevezések tekintetében, a vezető állásokban? Eh, tehát tulajdonképpen ő, ő, ugye a bizottságnak a feladata az, hogy részrehajlás nélkül biztosítsa az alapszerződést az ilyen kulcsfontosságú politikai kinevezések esetében is. Sajnálom, hogy ez a modell, amely eddig működött és amelyek a spoil systemre alapszik, tehát egyszerűen politikájává válnak az ilyen szakkinevezések, ha ennek vagyunk a híve, akkor ezt nevezzük a nevén, de jelenleg ebben a fajta felállásban, ahogy most működik a dolog, ez egy ilyen állt tulajdonképpen az Európai Bizottság nevében. Én nehezen látom át azt, hogy, hogy semmi probléma nincs egy ilyen megoldással, hogy ezt mondják, és az egész tulajdonképpen tisztességes alapon működik, és lojálisan kell szolgálni az intézményt, miközben itt a politikai szempont megalapozatlaná teszi a részehajlás nélküliséget. Tehát úgy gondolom, hogy az Európai Bizottságnak a feladata a szerződés őrének lenni, a szabályoknak érvényt szerezni, és ezt az állampolgárok el is várják. Ugye ön beszélt arról, hogy a kinevezés során mi történt, nevezetesen hivatali visszajáságok alakultak ki. De tulajdonképpen a visszáságok nem jog. A jó igazgatás viszont alapjog a polgárok számára, és nagyon vizsgál, kíváncsi lennék arra, hogy az Európai Bíróság mindként vélekedik mindenről, hogyha hozzá megy az ügy. Thank you so much, and I... Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni az ombudsmannak ezt a kiváló munkát, amely nagymértékben segít abban, hogy az intézmények közelebb kerüljenek a polgárokhoz. Mindenképpen meg tanulnunk kell ebből az esetből, és tanulnunk kell a vizsgálatából. Meg kell tanulnunk, hogy átláthatóságra van szükség, átlátható gyakorlatra van szükség a magas szintű státuszok betöltésénél. Én problémásnak találtam, hogy a személyzeti szabályzatban, ahogy Svoboda úr is rámutatott, és a Juri szakbizottságnak is van kompetenciája, tehát itt van a 29 per 2-es, amely kivételekről szól, hogy hogyan lehet a versenyhelyzetet elkerülni. A saját frakción pedig azt gondolja, hogy a főtitkár a parlamentben is, és a főigazgatókat ki lehet nevezni, mondjuk átlátható politikai eljárással is. De ez alatt egy teljesen pártatlan eljárást válunk el, ahol a szabályok ugyan olyanok, mint a többi pozíció esetében. Az Európai Parlament bürója kilenc igazgatói kinevezésről tárgyal, és igenis bízom az eljárás pártatlanságában. És uh, itt ne lókereskedelem legyen a kinevezések, tehát ne a politikai pártok döntsenek. Tehát hogyan tudjuk az ilyen helyzetet legközelebb elkerülni? Na, ez volt az egymillió millió dolláros kérdés, amire nincs válasz. Nagyon érdekes. Na most a saját bizottságom kapszót Péter Jár a néppárt nevében. Köszönöm. Köszönöm az ombudsman jelentését is. Össze lehetne foglalni. Jól ment ez a dolog? Nem? Akarjuk, hogy jobban menjen? Igen. Hálás vagyok az ombudsmannak, hogy megpróbálta tényszerűen elmondani az érveket. Tehát elválasztotta itt a eljáratot a személytől. És a kérdésem a kollégákhoz a következő. Mi a teendő, hogy ilyesmi ne történjen meg még egyszer? Hiszen itt közösen felelünk azért, ami megtörtént. Hiszen közfelháborodást keltett az, ami történt. Az emberek nem igazán tesznek különbséget a parlament, a bizottság vagy a tanács között. Ez mind egy kutya, és hogyha valamit mondhatunk, akkor a jó, a, a rossz hírben van valami jó is. Tehát rossz dolog, ami történt, de remélhetjük, hogy segít minket abban, hogy nagyon magas átláthatósági szabályokat teremtünk. Esély is lehet ez. Tehát az én kérdésem az lenne, hogy mit tehetnénk jobban, két-három dolgot, hogy ilyen ne történjen meg a jövőben. Köszönöm, Péter. Beatrice Becerra. Köszönöm szépen, én is szeretném elmondani köszönetnyilvánításomat Orelli asszonynak az együttműködésért az Európai Parlamenttel és főként a mi szakbizottságunkkal. Nagyobb átláthatóságra van szükség az Európai Unióban, a Brexit-tel kapcsolatban is egyébként. A Selmayr ügy nagyon, nagyon is megmutatja az EU egyik arcát. Nem szabad eltávolodnunk az emberektől, pedig éppen ezt tesszük, mert ezzel Európát és a választóinkat az euroszkeptikusokhoz kergetjük gyakorlatilag. Amennyiben az Európai Bizottság nem veszi komolyan a az uniós integritási szabályokat, akkor fogás fognak rajtunk találni a szélsőséges pártok és az Európa elemes erők hogyan akarjuk megnyerni az 2019-es választásokat, hogyha az emberek azt fogják gondolni, hogy itt ilyen urambátyám rendszer működik az Európai Unióban, és ez azt hiszem, hogy a bizalmat nagymértékben aláássa. Most, amikor rengeteg kritika, fogalmazódik meg az Európai Unió működésével és annak átláthatatlanságával kapcsolatban. Nem engedhetünk meg magunknak ilyen botrányokat, úgyhogy nem szabad, hogy kibújjanak a felelősségük alól, és világos, átlátható a tiszta eljárásokra van szükség, és ezt mi nem engedhetjük meg magunknak, hogy nem vesszük figyelembe ezeket a minimális garanciákat, amelyek az unió intézményeinek hitelességéhez járulnak hozzá. Mit gondol ön, kedves Oréli asszony, hogy mit lehetne most tenni, anélkül, hogy még több muníciót adunk az euroszkeptikusoknak? Another very interesting... Köszönöm. Jó kérdés. A zöldek következnek, Margaret Auken. Köszönöm szépen, és köszönöm a kiváló munkáját is. Amennyire én tudom, Zellmeyer úr fittyet hány arra, amit mi itt mondunk. Egészen más lenne a helyzet, hogyha ő nem egy személyes ismerőse lenne a bizottság vezetőjének. Valószínűleg ön is belátja azt, hogy mielőtt ide érkeztem, 23 évig parlamenti képviselő voltam Dániában, és hát most itt hirtelen azt vonjuk kétségbe, hogy párpolitikai kinevezettekről van szó. Az Dán parlamentben ez nem így volt, itt viszont ez a szabály, és akkor itt még nem is beszélünk arról, hogy mi a politikai helyzet. Nem, a staff, tehát a személyzeti ügyekbe is beleszól a politika. Azért engem ez finoman szóval meglepett, amikor idejöttem, nem tudom, én azt hallottam, hát remélem, hogy ez igaz is, hogy az egész rendszer ezen alapszik itt. Természetesen Szelmeyerrel ez még rosszabb volt, de hát mégis hogy lehet ezt, ezt a szennyest így kipakolni az emberek elé? És a, általában a közvélemény mit fog erről gondolni? Én szerintem ez egy nagyon kemény probléma, és valóban a jó adminisztráció, a tiszta közigazgatás csak az összeférhetetlenség problémájának elkerülésével biztosítható. Dániában ezt nagyjából a pénzmosással ellen, vagy azzal egyenlő helyzetként ítélik meg. Voltak ott is olyan botrányos esetek, amelyek a bankok és a politika összefonódására vonatkoztak. Mrs. Valina. A GUE következik. Köszönöm szépen, jó napot kívánok! Nos, hát először is szeretném megköszönni azt, hogy átjön hozzánk az ombudsman, ide látogat, és átlátható módon bemutatja mindig a parlament kérésére a jelentéseit. Én azt gondolom, hogy ez most azt mutatja, ez az egész helyzet, hogy az Unióban a hitelesség az megszűnt, és nem is húzhatjuk ki magunkat az alól, hogy mit gondolnak rólunk az emberek ezek után. Ennek egyébként sok oka van, de az egyik oka az Európai Bizottság főtitkárának kinevezése. Ez egy kicsit olyan, mint a forgóajtók politikája, ezt már láttuk Barózó kapcsán is, nincsen semmiféle átláthatóság a tanácson belül sem, hogy ott hogyan születnek döntések, és ez a krízis, ez állandóan csak egyre mélyül és mélyül, és a legitimitás az, ami ezt megszenvedi. Erre csak úgy választ, adhatunk választ, hogyha több átláthatóságot biztosítunk, és hogyha az Európai Bizottság átláthatósági kódexet hoz létre, és az Európai Parlamentet is megfelelő demokratikus, átlátható módon tájékoztatná a kinevezésekről. Szeretném még egyszer megköszönni az ön munkáját, és továbbra is azt szeretném kérni, hogy az ön működéséhez megfelelő anyagi hátteret továbbra is biztosítsák az intézmények. Thank you, Angela. Köszönöm. Évi Grazie, Presidente. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni Oráli asszonynak a kiváló munkáját, főként ebben az esetben. Egyetértek a kollégák által elmondott aggályokkal, nagyon-nagyon sok problémát látunk itt Európában, és hát az ombudsman által megvizsgált ügyek, a bározó ügyre is mesélhetnénk, vagy Drági úrról, aki továbbra is a 30 csoportjában is részt vesz, ami ugye egy privát banki csoport, vagy Szelmájer kinevezéséről is beszélhetnénk ebben a tekintetben. Tehát több ilyen érdekütközés, összeférhetetlenségi eset mutatkozik meg az Európai Uniós intézmények működésében. Úgyhogy valójában itt a normákat manipulálják folyamatosan a magas posztok kinevezéseinél. Én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon nehéz helyzetbe hozza az Európai Uniót. El kellene gondolkodnunk komolyan azon, hogy mit lehetne tenni a hitelességünk megőrzése érdekében, itt az Európai Parlamentben, de az Európai Bizottságban főleg, mert azért engem ez a fajta kitérő válasz, amit a bizottságtól kaptunk, nem győz meg. Beszerre asszony is ezt már elmondta Nos, hát én is csak azokat a kérdéseket tudom megismételni, amik már elhangzottak. Mit lehetne konkrétan tenni annak érdekében, hogy magasabb sztenderdeket tudjunk biztosítani az etikai kérdésekben, akkor, amikor a közigazgatás legmagasabb posztjainak kinevezetjeiről beszélünk. Thank you very much. Köszönöm szépen mindenkinek, köszönjük a vitát. Most azt látom, hogy néhány parlamenti képviselő akik nem voltak rajta az én listámon, szeretnének hozzászólni, illetve hogy itt vannak eleve, hogyha bárki úgy érzi, hogy nagyon fontos hozzászólni valója van, akkor azt egy percben mondja el. De kérem, hogy valami új gondolat hangzon el. Pirinszki úr a szó. Köszönöm, elnök asszony. A kérdésem Ó Réli asszonyhoz. Tett egy ajánlást, a főtitkár kinevezés egy különleges eljárás. Nem gondolja, hogy még egy ajánlást is tehetne a bizottságnak? Hogy figyeljenek oda egy kicsit a közvéleményre is? Hogy kicsit kiegyensúlyozottabbak legyenek? És esetleg nem értették meg őket, mert nem kommunikáltak megfelelő módon. És Gondolkozzanak el. És lehet, hogy nem voltak eléggé érzékenyek, hogy igazából mit tesznek. De teljesen összezavaró a jelen pillanatig, hogy a bizottság a mai napig azt mondja, hogy minden tökéletesen rendben van. Salafranca úr az első alkalommal jött el legalább az egyik harmadához. Köszönöm szépen, én azt hiszem, hogy ez az ügy három szinten értelmezendő. Az egyik oldalon a politikai felelősség kérdése, amely az Európai Parlament állásfoglalásából kiderül, és ilyen szempontból is világos az, hogy az Európai Bizottság a mi intézményünknek is felelősséggel tartozik. Aztán itt van az ombudsmani jelentés, amelynek az ajánlásait figyelembe kell venni, a főtitkárok kinevezésének, eljárásának kidolgozása szempontjából, és harmadsorban pedig a felelősség kérdése az Európai Parlament jogi értelemben is kimondta, hogy ez a kinevezés azért sokkal tehát sok kérdőjelet vetett fel, de jogi szempontból nem kérdőjelezhető meg, úgyhogy nem lehet megtámadni úgymond az Európai Bíróság előtt. Szerintem világos tanulságot kell vonnunk ebből. Sokkal óvatosabban kell eljárnunk a főigazgatók és más magas vezetők kinevezésénél az összes intézményben, és ezért fontos lenne az, hogy mielőtt másokról beszélünk, a saját házunk táján is sepergessünk, mert itt ebben a parlamentben a tavalyi és az azelőtti évek mentesítési eljárásában is szerepelt az, hogy voltak itt is megkérdőjelezhető kinevezések. Ugye vannak itt a bizottság esetében is példák, arra, amikor eltérnek a rendes eljárástól, és hát ugyanilyen eljárás mellett nevezték ki egyébként a korábbi főigazgatókat is. Annak nagyon örülök, hogy a jelölt személyes, illetve a karrierjére vonatkozó adatokat és tapasztalatokat nem kérdőjelezték meg. Köszönöm szépen. Hát, hogyha nem vagyunk ilyen nagyon mély, nehéz helyzetben, ami most a politikai helyzet, akkor csinálunk problémákat. Tehát nem tudom, hogy ezt hogy nevezzem, de a politikai intézményként hát nem mindig látnak minket tökéletesen. Most átadom a szót a társelnököknek egy zárszóra. Köszönöm szépen, ellent mondok a bizottság képviselőjének, hogy mi is volt az intézményközi megbeszélés eredménye. Én voltam ott a parlament részéről, és világossá vált, hogy a bizottság különleges szerepet vindik el magának a személyzete kiválasztásánál. A fő igazgatók és a főtitkár státuszát nem írják ki. Egyszerűen belső transferekkel oldják meg a státuszok betöltését, és nem írják ki. Az Európai Bíróság is figyelt ezekre a kivételekre. A bizottság úgy teszi, úgy tesz, mintha ez egy elismert eljárás lenne. Ez nem igaz, ez egy kivételes eljárás. Mi ragaszkodunk hozzá, hogy valami történjen. Most itt nem akarom múltat feldolgozni, de ezt a két pontot a bizottságnak le kell szabályoznia. És azt mondta, hogy már megkaptuk a választ, nem tudok róla, és az ombudsman munkáját ismerem. És itt valamit változtatni kell, ne csináljanak úgy, mintha mindenki ezt csinálná, nem, nem így csinálja. Köszönöm, Pável. Mindenek előtt szeretném megköszönni Orili asszonynak a felszólalását. Világos számomra, hogy a személyzeti szabályzat tartalmazza azokat a szabályokat, hogy hogy lehet kinevezni vezető munkatársakat. De harmonizálni kellene az iránymutatókat az európai intézmények között, hogy a személyzeti szabályzatot tisztességesen végre lehessen hajtani, amikor magas szintű munkatársak kinevezéséről van szó. Ez a 2018 áprilisi állásfoglalásunkban is benne van. Intézményként pedig figyelni kell, hogy hogyan tudjuk harmonizálni a kinevezési eljárásokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egy átfogó véleményre van szükségünk. A lényeg az, hogy vegyék komolyan a, szabályzat, a személy szabályzatot, és kétszer gondolkozzanak el egy döntés előtt vannak személyzeti szabályok, de hol van a józanész? Nincs benne. Higgyük azt, hogy a józan ész még az Európai Bizottságnál is győzedelmeskedik legközelebb. És remélhetőleg ilyesmi nem fog még egyszer előfordulni. Nagyon szépen köszönöm ezt a nagyon jó eszmecserét köszönöm az Európai Ombudsmannak még egyszer. Természetesen odadom a szót, hogy reagáljon arra, amit hallottunk. Köszönöm szépen. Köszönöm a kérdéseket, és szeretném megköszönni a bizottságnak együttműködését a nagyon eh, munkás vizsgálat alatt, és nem Szelmájer úr kompetenciáit kérdőjeleztük meg. Még egyszer szeretném ismételni, hanem a jogi hátteret vizsgáltuk. És nagyon fontos az, hogy megfeleljen a kinevezése a paramétereknek. Ajala Szender asszony megkérdezte, hogy az ombudsman vizsgálatának és ajánlatának milyen hozzáadott értéke van. Úgy gondolom, hogy az, hogy megvizsgáltuk a dokumentumokat, nagyon részletesen megtudtuk, hogy mi történt, egy teljesen tény alapú megközelítést alkalmaztunk. És igen, hallottam tegnap Szelmájer úr megjegyzéseit, és a válaszait, illetve azt a megjegyzését, hogy nem hallgattam meg. Én a bizottságot vizsgáltam, és nem Szelmaier urat. Igen, emberi szempontból megértem, hiszen kifejlesztett egy ilyen magas profilt, tehát nyilván kompetens is, de szerintem a tisztesség nem kérdőjeleződött meg. 700 kérdést juttattunk el a bizottsághoz, és Selmayr úr is adott válaszokat, tehát hogyha még akar valamit mondani, akkor mondja el. De Jong úr megjegyzése. Egyetértek nem lehet algoritmusokkal betölteni egy vezető pozíciót. Nagyon fontos a pártatlanság, de én úgy gondolom, hogy ez egy kabinet posztra inkább alkalmazható. A bizottságnak feltett kérdéseimben, amikor elkezdjük vizsgálni az anyagokat, megpróbáltuk kideríteni, hogy igazából hogyan választották itt el a politikai szerepet a többi szereptől, a főtitkár szerepétől. Itt a válasz kielégítő volt. De mindenképpen legyen mozgástér, és a probléma kinevezéssel az volt, hogy a főtitkár helyettest nem nevezték ki, addig, amíg Szelmayer urat nem nevezték ki főtitkárnak. És a helyettes státuszát meg hónapokig nem töltötték be. Ami az ajánlásomra vonatkozik. Igen, tettem egy konkrét ajánlást a főtitkár posztjára, de voltak itt még egyéb kérdések, hogy hogy lehetne ezt tágabb körben alkalmazni, más kinevezéseknél. És amikor a főtitert kinevezték, azt hiszem, hogy a parlament személyzeti bizottságának is elmondtam, jó lenne, hogyha a vizsgálatok hozzáadott értéke ebben is megmutatkozik, hogy megvitathatjuk ezt a dolgot. Tehát én nem leszek előíró jellegű, én ajánlásokat tehetek, de remélem, hogy a vizsgálatom is hozzájárult ahhoz, hogy jobban informáljuk a közvéleményt. Pirinski úr kérdése az abban az ajánlásban, hogy a bizottság vegye figyelembe a közvéleményt, a közvéleményre gyakorolt hatást is, hogyha döntést hoz. Én úgy gondoltam az elején, hogy az ügy a reakció utójátékában szerettem volna időt adni a bizottságnak, hogy gondolkozzon el. Igazából egy nyílt kérdést, nyitott végű kérdést tettem fel, hagytam nekik mozgásteret, hogy elgondolkozzon a bizottság, de nem. Éltek a lehetőségre kár. Az Eurobarométer nem sokkal a kinevezés után jött ki, és felment a bizalom az európai intézmények iránt. Tehát Szelmai úr kinevezése nem okozott semmilyen ellentmondást, de én elég sokat olvasom a brit sajtót, és természetesen a média felkapja ezt az ügyet, és ez nagyon ellenséges az Európai Unióval szemben, ez pedig kár. És ombudsmanként ez a kötelességem, hogy vizsgálódjak, és látjuk, hogy a média hogyan reagált, hogyan csapódott le az esemény, az intézmények panaszt tettek, de önvizsgálatot is kell tartaniuk. De a bizottság adminisztrációját csodálom, de néha nem felelnek meg a magas elvárásoknak, a magas normáknak, de az összes intézmény intézménynek példaszerűnek kellene lennie. Tudom, hogy nagyon sok konkrét kérdés is feltettek, hogy mi lesz majd, mi lesz a következő, de mondtam, hogy én nem akarok itt előírni semmit. Hogyha a panaszok jönnek hozzám, akkor természetesen örömmel foglalkozom velük. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy rendelkezésünkre áll az ajánlásaival, és hogy részt vesz ebben a három bizottságos megbeszélésben. Köszönöm szépen, és most szeretném a társelnökeimnek is megköszönni a jelenlétet, Pávelnek, Ingeborgnak és minden képviselőnek. Kettő percre most felfüggesztem az ülést, hogy újra rendezhessük a termet. Mindenkinek kellemes délutánt kívánok.